megállapodást, és el kell, hogy utasítjuk, utasítsuk éppen ezért szó, ezt a szobori módosítót. Kérem, hogy álljon fel az, aki ellenzi ezt a szóbeli módosító indítványt. Azt gondolom, hogy ez több mint tíz ember, tehát elégséges. Ezzel az elsoglalás indítvány mellett kívánt tegye fel a kezét, ellenem tartózkodás. Hát elutasították a szóbeli módosítót, vissza is vonták, vissza kellett, hogy vonja ezt a, a képviselő, mert többen, többen elleneztek, mint tizen. Most az elásfoglalási indítványról szavazunk. Közös elásfoglalási indítványról. Ki van mellette? Még egyszer. Ellene tartózkodás elfogadva. A következő az Erbajdzsán Hat állásfoglalási indítványról szavazunk. Először a GUE által benyújtott mellett ki van, ellenem, tartózkodás elutasítva, a közös állásfoglalási indítványról szarvazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Végül pedig Fehér Oroszország, hat állásfoglalási indítvány Fehér Oroszországról, a GUE nyújt, ki támogatja a GUE állásfoglalási indítványát, ellene ki van tartózkodás elutasított. A közös állásfoglalási indítványról szavazunk, ez név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadva. Kollégák, köszönöm szépen a részvételt. Van egy közleményem. Az FD frakció kérte az interparlamentáris bizottságban és delegációban való kinevezést. A kinevezések listája bekerül az ülés jegyzőkönyvébe. Ha nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, a jegyzőkönyv elfogadása előtt úgy ezeket a kinevezéseket jóvá hagyjuk. Végül a mai ülés jegyzőkönyvét pedig a következő ülés elején fogjuk elfogadásra ajánlani a háznak. Ha nincsen ellenvetés, akkor a mai ellensoglási indítványokat, amiket már elfogadtunk, el fogjuk juttatni a hatóságoknak, azoknak a hatóságoknak, akiket megneveztünk ebben. Ezzel verekeztem az ülést, és mindenkinek biztonságos hazautat kívánok. Köszönöm. Szóval.